May I have attention, please? Figyelmet kérek, hölgyeim és uraim, kollégák. Elkezdjük a munkát. Kérem, szíveskedjenek figyelni, szíveskedjenek abba hagyni a beszélgetést, a, legalábbis a termen belül. Nap, első napirendi pont, napirend elfogadása. A következő változtatásokat javaslom. A kilences pont. De Sarnez asszony anyaga el lesz halasztva. A 16-os pont, Emily Menendez, ezeket is a áttesszük a következő ülésre a raportőr kérésére. 19 és 20-as témák. Gladfeldel úr témái. Április 13-ai tanácsülésünk, illetve tanácskozásunkon kerül napirendre. kanadai nagykövettel rendezendő véleménycserét elhalasztottuk. Ehelyett eme két másik témát tűzik napirendre. Holnap a szavazás sorrendjében változás lesz. A 13-assal kezdünk. Zahragyil úr témájával utána jön a 12-es, Salvatore Jacolino eh, anyaga, majd utána pedig a 11-es következik. Van-e eh, ellenvetés, kifogás a tervezet ellen? Nincs ellenvetés, akkor tovább lépünk. A következő ülések jegyzőkönyvének elfogadása, konkrétan márciusi, 2011. március 3-a, illetve március 15-16-ai ülések jegyzőkönyvét kell elfogadnunk. Amennyiben nincs észrevétel, akkor ezeket elfogadottnak tekintem, szokás szerint. Megvan az önök előtt levő anyagban mindkét jegyzőkönyv. Az elnök közleményei a következő napi rendi pontunk. Webstreaming van itt is, ahogy szokás kivéve a, a koordinátorok zárt ülését. A vonatkozó írásbeli anyagokat mindenki megkapta az ülés előtt. Április 6-án, e hónap 6-án, én magam a az elnök helyettesekkel és a koordinátorokkal. A William Kanár úrral találkoztunk, aki az EU-USA nagykövete, kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdésekről beszéltünk, a transatlanti gazdasági folyamatokról, illetve a fejlesztési útitervről, fejlesztés menetrendjéről, ezt az amerikai nagykövet kérésére tettük meg. Utoljára, de nem utolsó sorban szeretném bejelenteni, hogy a bizottságunk titkársága megerősödött. Miriam Kurtevége asszony, Anna Riklamieninen és Niklas Dörgeret csatlakozott a titkárságunkhoz, Üdvözlöm őket, és köszönöm, hogy hajlandóak egy ilyen nagy követelményeket támogat, támasztó bizottság munkájához. Miközben várakozunk a vendégünkre, de Gucht biztos úrra, hogy megtarthassuk az eszmecserét. Közben szeretném elmondani önöknek, hogy a témánk legfőképpen a biztos úrnak a következő három évre terjedő munkaprogramja lesz. Ez egy struktúrált dialógus tételez fel a bizottság és a parlament között. Ezt várhatóan júniusban hozzuk tető alá egy parlamenti határozat formájában, állásfoglalás formájában. Van-e bárki, aki szót kérne? Természetesen. Köszönöm, elnök úr. Üdvözölte a titkárság új tagjait, én is sikereket kívánok nekik a munkájukhoz. És persze jó szerencsét is mondja az elnök. Bemutatnék én magam is egy új tagot a bizottságunkban, Paul Nüff John Higgins helyébe lép, aki az írországi parlamentben az ellenzék vezetője lett, tehát John helyére jött az új kollega, és reméljük, hogy ez is egy plusz támogatás jelent majd. Üdvözöljük, köszönjük. Elnök, hát üdvözöljük körünkben, majd meglátja, hogy jó dolog ennek a bizottságnak a tagjának lenni. Egyébként itt ragadom meg az alkalmat, hogy megköszönjem Joe Higginsnek a kiváló munkát, amit végzett miközben eh, az Intának aktív tagja volt. Eh, remélem, hogy új tagunk legalább olyan aktívan eh, dolgozik majd, mint az elődje, és köszönjük a koordinátornak ezt a bizonyos bejelentést. Akkor körbetekintek. De Gucht biztos úr megérkezett, vagy úton van? Now let's... Uh, Akkor tovább lépünk. Ötös napi rendi pont következik. Három oldali tárgyalások jelenlegi állása. Uh, a Lajsfried jelentés. Ez uh, módosítja a rendeletet a kettő felhasználású termékek kivételével kapcsolatban. A mi delegációnk, aztán a tanács meg a bizottság március 23-án találkozott. Azt mondják, hogy ez egy nagyon eredményes, gyümölcsöző első tárgyalási kör volt, a második a tárgyalás várható a május másodikán következik be. Emlékeztetek, hogy a parlament álláspontja Strasbourgban a legutolsó plenárison került elfogadásra, ami a jelentést illeti. Azonban még mielőtt tovább lépnék, megkérdezem, hogy a biztos úr megérkezette, akkor Janik Zsadó úr jelentésére lépünk tovább. A hivatalos exporthiteltámogatások volt a téma. Két trialógus tárgyalás került megtartásra április 14-én. Itt meghallgattuk a tanács álláspontját. Janik Zsadója szó. Köszönöm szépen. Igen, egy új dátumot kell találnunk, amely lehetővé teszi a háromoldalú tárgyalásokat, illetve a tárgyalások során szeretnénk eredményekre jutni. Úgy tűnik, hogy a titkárság is megerősítheti ezt, de úgy látom, hogy nem figyel ide most a titkárság. Tehát, hogyha a titkárság is meg tudja ezt erősíteni, akkor a módosítók szavazása illetve a plenáris között két hónap áll rendelkezésünkre, így van? Ezért azt kérem, hogy ha lehet, egy kicsit bővítsük a határidőt, a módosítók beadásának határideje, illetve a plenáris közötti időszakot egy kicsit nyújtsuk meg, és így alaposan meg lehet tárgyalni a kérdést a tanácssal. Köszönöm. Akkor az jelentésemmel kapcsolatban ez a külkereskedelmi intézkedések bevezetésével eh, kapcsolatos. Az Európai Unió eh, társulási és stabilizációs folyamatában résztvevő országokról van szó, eh, a Nyugat-Balkán országairól. Ezekkel is sikeres, illetve gyümölcsöző tárgyalásokat folytattunk Ma reggel is volt egy megállapodás, azonban érdemi előri lépés nem történt. A, a tanács nem adott választ a felvetésemre. Vannak, ez arra vonatkozott, hogy különféle különbözőségek, eltérések továbbra is megvannak. Emlékeztetnék arra, hogy nekik majdnem három hónap tellett, hogy megválaszolják a kérdéseimet, végezetül pedig Szájfül szót kért? Nem. Akkor a, a grúziai trialógusra térnék rá végezetül. A első trialógusra ma reggel került sor, hölgyeim és uraim, vagy inkább délelőtt. Ez volt az első és az utolsó. Nincs egyetértés, és nincs lehetőség az egyetértésre a bizottságunk, jó magam, meg a tanács szempontjából az a lényeg, hogy végrehajtási határozatokat, jogi aktusokat hogyan lehet megvalósítani. A tanács úgy tűnik, hogy változtatta az álláspontját, vizsgálati eljárást, eljárást szeretne kérni, úgyhogy majd tovább lépünk a szavazásra, ahogy program szerint megvolt, ez májusban következik be, és valószínű, hogy a tanácsi anyagot egy második olvasatban is tárgyaljuk. Christopher Fjellner kért szót. Elnök úr, köszönöm szépen. Nem tudom, hogy kérdés-e ez, vagy észrevétel inkább, vagy netán tán egy javaslat, ajánlás, ahogy gondolja, úgy nevezheti. De problémám van a nyugati Balkán, a nyugat-balkáni országokkal a megközelítéssel, vagy talán nem is a megközelítéssel, hanem a következményeivel, amint tudják, a Nyugat-Balkán, és ugye ide kell értenünk a Koszovó, Koszovót is, és a többi ö, ö, régiót, ahol kereskedelmi eszközök vannak már, és ott működnek ezek a konstrukciók. A, a parlament ö, és a tanács közötti alkotmányozó eh, konfliktusnak az a következménye, hogy eh, Koszovó eh, elvesztette a preferenciáit január 15-én, ha nem tévedek, akkor Koszovó nem Európa leg, nem, nem csak Európa legszegényebb régiója, hanem szinte a világon is a a szegények közé, legszegényebbek közé tartozik. Úgyhogy figyelembe kéne vennünk egy stratégiaváltást. Miért is? Talán a plenárisra kéne vinnünk ezt a témát, és más módon közelíteni hozzá, hogyan oldható ez meg, mert hogyha a dolgok így, ilyen szellemben folytatnak, akkor ez ez, ez egy kínos dolog nem csak a parlamentnek, hanem Európa egészének is. A nyugat Balkán esetében ugye elvesztette a kereskedelmi preferenciát. Ez nem jó. Mindegy, hogy milyen érvek szólnak az alkotmányos szabályok mellett. Köszönöm, elnök mondja. Igen, ezt a koordinátorok ülésén szeretném majd megbeszélni. A soros magyar elnökség a tanácsnál, és én, mint előadó elkötelezzük magunkat, hogy az érintett testületeknek jelentünk. Ezt majd a koordinátorok ülésén részletesen elmondom, beszámolok arról, hogy mi történt, és azt is elmondom, hogy hogyan akarjuk megoldani a problémákat délután. Ez nagyon jól hangzik, mert úgy gondolom, hogy az alkotmányozási kérdéseket eh, nagy mértékben meg lehet oldani eh, a komitológia segítségével. Tudom, hogy számos eh, ügyben, számos kérdésben hasonló nézeteket vallunk. Köszönöm. Elnök, rendben, visszatérünk a négyes napi rendi pontra. Kare de Gucht biztos úr időközben megérkezett körünkbe önök is láthatják. Biztos úr, köszönjük, hogy eljött, üdvözöljük az ülésünkön. Természetesen ez az ön háza is, ahol most tartózkodik. Ismét szeretnénk hallani öntől a legutolsó fejleményekről az unió közös kereskedelmi politikájával kapcsolatban. Úgy értesültem, hogy vannak bizonyos fejlemények a dohai tárgyalások újabb körével kapcsolatban, aztán a, az FDA tárgyalásokkal kapcsolatban is vannak fejlemények, esetleg Oroszország, illetve Grúzia kérdésében tud valamilyen újat mondani nekünk. természetesen tudjuk, hogy a napi renden a bizottság 2011-13-as, 12-es munkaprogramja szerepel. Megadom a szót, biztos úr. Köszönöm, elnök úr. Kollégák, köszönöm, hogy meghívtak erre a mostani munkaülésükre. Élek a lehetőséggel, hogy beszéljek arról, hogy beszéljek arról, hogy hogyan állnak a kereskedelmi kommunikáció kérdései, illetve november óta hogyan alakultak a kereskedelmi szakpolitika kérdései. Ez természetesen nem egy exakt tudomány. A kereskedelmi politika számos dologtól függ, például a kereskedelmi partnerektől is függ jelentős mértékben. különféle tényezők befolyásolhatják váratlan események, például például a, déli szomszédságban kibontakozó helyzet, meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan alakulnak a kereskedelmi tárgyalások a földközi tenger déli térségében található országok vonatkozásában. A közlemény fő célja az volt, hogy egy szakpolitikát alakítsunk ki, ennek lényege a munkahelyteremtés, illetve gazdasági növekedés biztosítása az állampolgárok javára. A bizottságnak kereskedelmi megállapodásai vannak multilaterális alapon, illetve bilaterális alapon is. Kína például fontos partnerünk, USA, Japán és Oroszország ugyancsak. Ez egy nagyon ambíciózus, nagyralátó menetrend, a lényeg az, hogy a kereskedelem és a beruházás áramlása újra megindulhasson, és egyúttal bekapcsolhassuk a fejlődő, kibontakozó gazdaságokat. Ezekkel kapcsolatban leginkább a Dohai tárgyalási körök a megfelelő fórum 2011 folyamán folytak tárgyalások, azonban a lényegi előrehaladás, hát el, enyhén szólva csalódást keltett, nagyon is nehéz a helyzetünk. A fejlődő országok felajánlásai, illetve a, a mi országaink által elfogadható dolgok között óriási különbség van. Elsősorban az ipari termékek területén minden eszközzel megpróbáltuk elérni, hogy a fő tárgyalófelek között egyfajta egyenlő versenyfeltételeket, megfelelő körülményeket biztosítsunk, azonban nem sikerült, pat helyzet alakult ki. Lami fő, főigazgató úr most szondázza a helyzetet, egyenként beszél az érintett felekkel, mondhatnám azt is, hogy gyóntatóként viselkedik különféle koncesziókat próbálunk tenni, hogy a dohai tárgyalási körök valóban hatékonyak legyenek. Ezzel együtt a saját munkánkat sem szabad alábecsülni. A következő hetekben e, e, fogjuk ezt elbírálni, hogyha majd megnézzük, hogy a Genfi folyamat hogyan haladt előre. A bilaterális fronton emlékeznek, hogy közleményünk hangsúlyozta, hogy mennyire fontos megragadni a, a nagy fejlődő gazdaságok által kínált lehetőségeket. Ezekben az országokban robusztus növekedést prognosztizálnak, ezeknél fontos a bilaterális tárgyalás, így lehet garantálni azt, hogy az EU e, a termelők és a forgalmazók e, profitálnak ezekből a tárgyalásokból. A legfontosabb tárgyalások jelen pillanatban Indiával zajlanak. A tárgyalások kritikus szakaszba érkeztek, négy év tárgyalás után e, jelentős előrelépés történt, úgy tűnik, hogy még nyár előtt kezelni tudjuk a még elvaratlan szálakat. Minden szinten. Nagyon kemény, intenzív munka várható e területen. Az ASEAN térség országaival is intenzívebbé tesszük a kapcsolatokat. Az ottani országok ugye kereskedelmi potenciált, illetve a növekedés lehetőségét jelentik, mindig sürget az, hogy szorosabbra fűzzük a kapcsolatokat velük, mert hiszen globális konkurenseink mindent megragadnak ahhoz, hogy elénk kerüljenek. Itt meg kell említenünk az USA-t. Szingapurral és Malajziával már tárgyalásban vagyunk. A szingapúri tárgyalások jól haladnak, és ha minden rendben van, akkor lehet, hogy még az év vége előtt tető alá hozzuk a megállapodást. A malajziai tárgyalások jól indultak, két éven belül reméljük, hogy befejezzük ezt. Egyéb ASEAN partnerokkel is tárgyaltunk, Vietnámmal és Tajvannal többek között. Itt az előkészítő szakasz zajlik. Ugyancsak fontos kibontakozó térség Latin Amerika. Szeretnénk, hogy itt fontos szerepünk lesz a jövendőben. Kolumbiával például és Brazíliával fontos tárgyalásaink vannak. Reméljük, hogy a ősz beállta előtt ezeket még véglegesíteni tudjuk. A latin-amerikai országcsoport, a Mercosur, ez a legfontosabb csoportosulás abban a bizonyos régióban. Ah. The next group. The next group of countries a következő ugye latin-amerikai országcsoport, a Mercosur, a régió legfontosabb csoportosulása. Ők a, követ, a jövendő megállapodást körvonalazzák, ezek között például vannak állami beszerzések, közbeszerzések, stb. Itt az előkészítő munka még nem fejeződött be mindkét számára. Nagyon érzékeny, nagyon ö, ö, gondos körültekintést igénylő feladatok ezek. Ö, tovább folynak a tárgyalások Kanadával, és reméljük, hogy még az év vége előtt ö, megszületik a megállapodás velük is a május másodikai újabb tárgyalási kör esetleg befolyásolhatja az ütemezését a dolgoknak. Az olajos pala, illetve a kátrány somok kérdés, kitermésének kérdésében várjuk, hogy itt előrelépést érhetünk el. Az USA-val ugyancsak folytatjuk a tárgyalásokat. <clears throat> Csupán néhány nappal ezelőtt az USA és az Európai Unió különféle együttműködési, egy, együttműködési tárgyalásokban jutott megállapodásra. Kínával kapcsolatban számos munka, számos tennivaló vár még ránk, de eh, gazdaságilag eh, a nyitást reméljük, a helyzet azonban úgy látszik, hogy nem javul, erre fordítjuk erőinket. Na most Japán következik. Az utolsó Európai Tanács következtetései azt határozták el, hogy vizsgáljuk meg a szabadkereskedelmi megállapodás létrehozásának lehetőségét, hogy nézzük meg, hogy Japán hogy, hogy bírálja el például a nem tarifa alapú közbeszerzések lehetőségeit, <clears throat> amennyiben, amennyiben ugyan olyan ambícióink vannak, és az előírásainkat, követelményeinket teljesítik, akkor valószínűleg tovább tudunk lépni. Mindenképpen reciprocitásra törekszünk, illetve egyenlő versenyfeltételekre. Nem egyértelmű mindig a helyzet, de valóságos megoldásokra törekszünk. <clears throat> Ezért Bárnyi biztossal együtt éppen egy javaslaton dolgozunk, olyan eszközökről van szó, amelyek révén az európai vállalkozások <clears throat> hasznát láthatják annak, hogy a partnerekkel hasonló feltételek mellett vernek részt a <clears throat> közbeszerzési tendereken. Most igazából a jogalkotási javaslatokra várunk. A kereskedelmi politika ugyancsak fontos része a nyersanyag stratégiánknak, hiszen a nyersanyagpolitika, illetve a kereskedelmi politika kéz a kézben jár. Amennyiben szükség van rá, igénybe vesszük nézeteltérék esetén a WTO szolgáltatásait. Tavaly például Kínával volt valami hasonló nézeteltérésünk. Számos munka vár bennünket a kereskedelmi politika fejlesztése terén. Amint mondtam, a 2011-ben később majd egy jelentést teszünk közé. Ennek a folyamata már eléggé előre haladt. Rövidesen megkezdődnek a nyilvános konzultációk, E, a bilaterális szabadkereskedelmi terveinkben e, e, sikereink voltak a közép-amerikai országok vonatkozásában. A bilaterális pálya fontos az EU számára. Az is lényeges, hogy a szegény országokban az állami szervekkel és intézményekkel felvegyük a kapcsolatot, ez annak Azért fontos, hogy a segítség, amelyet nyújtunk, az egyenlően, méltányosan és átlátható módon kerüljön felosztásra. A május során átvizsgáljuk a preferenciák listáját. Erről a vitáról most nem szólnék így előre. Javaslatunk elkészült, lényege, hogy elsősorban azokra összpontosítunk, akik valóban rászorulnak a segítségre. Ez a következő néhány hónap feladata lesz. Export, hitel, felhasználás, illetve beruházási kérdések, ezek is kiemelt témái a bizottságnak. Megpróbálunk közös nevezőre jutni az örökölt jogokkal kapcsolatos szabályozás vonatkozásában szolgálataim és én magam is felkészültünk arra, hogy a lehető legrövidebb időn belül meghallgassuk az önök véleményét, javaslataikat, a, például a beruházási törekvésekkel kapcsolatban. Reméljük, hogy nyárra az akta megállapodás aláírásra kerül, ez meg, megnyitná az egyetértési lehetőséget ezen a házon belül. Az Európai Parlament továbbra is kulcsfontosságú játékos. A Lisszaboni szerződés hatályba lépése óta hatásköreink megerősödtek és bővültek. Remélem önök segítenek abban, hogy önök szerint hogyan tudjuk finoman, újra hangolni az együttműködésünket, és hogyan tudjuk hatékonyan megvalósítani az európai szakpolitikát. Köszönöm szépen, biztos hogy nyissuk meg a vitát, és kezdjük először is a vendégekkel. Karnelius kolléga kapja meg először a szót, Harlem, aztán a néppárti delegáció, japán delegáció elnöke, és esetleg az FTA-ra is kitér majd válaszában a biztos úr, tehát a Japánnal való kereskedelmi kapcsolatokra. Uh, tehát, köszönöm szépen, elnök úr. Kérdést intéznék a biztos úrhoz. Vannak a nem vámkorlátok, Japánnal kapcsolatban ez az egyik legfontosabb kérdés. Ugye a katasztrófa tükrében azt hiszem, hogy fontos, hogy a jelenlegi problémákkal ne legyünk enyhébbek, lágyabbak, rugalmasabbak. Az egész terület újraépítésére nagyon sok erőfeszítést fogunk fordítani, és az EU-nak együtt kell működnie Japánnal. A japánok is szeretnének velünk közösen dolgozni az újjáépítésben. Van-e olyan időkeret, biztos úr, amely alapján ön szerint konszenzusra juthatnánk Japánnal, tehát az EU és Japán között konszenzus születhetne elnök. Szakbizottság tagjai következnek. Daniel Kaspari, koordinátor. Tessék, először öné a szó. Tisztelt elnök úr, nagyra becsült biztos úr, Köszönöm szépen az áttekintést a frakcióm nevében. Egy néhány pontról szeretnék beszélni, ami számunkra nagyon fontos. Az egyik ilyen dolog, amely foglalkoztat bennünket, a jövőbeli kereskedelmi stratégia, amiről elmúlt héten beszélt az Európai Parlamentben, ezt kommentálni is fogjuk nem sokára, ami nekem nagyon hiányzik, és más kollégák is hiányolnak némileg az az, hogy a következő 10-15 évben a világ trendjeit tekintve hogyan változik, hogyan hat ez a mi kereskedelmi politikánkra, ami mindig hosszú távú. És örülök, hogy azt hallom, hogy igazából a nemzetgazdasági osztályukon nincs olyan kapacitás, amely képes kidolgozni egy ilyen trendet, és hálás lennék, hogyha a következő költségvetési időszakban plusz erőforrásokat kérne erre is, hiszen hosszú távú kitekintésekre is szükség van. Egyébként pedig alá tudom támasztani, amit mondott, a VTO abszolút prioritást élvez, reméljük csak 2011-ben, mert 2012-ben már nem így lesz, hiszen idén le akarjuk ezt zárni, ami a szabadkereskedelmi megállapodásokat illeti jónak találnám, ha fokozottabban figyelnénk arra, hogy melyek az érdekes partnereink, hol vannak tényleg nagy piacok, és hol vannak nagy nehézségek a piacra jutással, tehát próbáljuk meg azonosítani a legfontosabb partnereinket, amikor szabadkereskedelmi megállapodást akarunk megkötni, a magas szintű párbeszédekről is beszélt, ehhez szeretnék hozzá szólni, ezt különböző országokkal folytatjuk már több éve. A TEC már nem tegnap kezdődött, évek óta megy a Japánnal folytatott tárgyalás, Kínával is évek óta vagyunk párbeszédben. A kérdés az, hogy ezek a tárgyalások tényleg eredményt hoznak-e, és meg kell, hogy mondjam őszintén nálunk a frakcióban nagyon intenzív vita folyik arról, hogy mi legyen a Japánnal folytatódó tárgyalásokon. Magas szintű párbeszédben állunk Japánnal évek óta, és időközben semmiféle eredmény nem született szinte, és azt kell mondanunk, hogyha, e, és azt mondjuk, hogyha erre a párbeszéd nem vezetett semmire, akkor most szabadkereskedő megállapodást akarunk kötni. Nem, mi fordítva látjuk először eredményeket akarunk látni, érezhető eredményeket akarunk látni a párbeszédem, mielőtt egy szabadkereskedelmi megállapodásról tárgyalunk. Egyébként pedig kollégám még beszélni fog a közbeszerzésekről és az általános preferencia rendszerről, ahol szintén nagyon hálásak lennénk, hogyha évközben haladni lehetne valamennyit. Köszönöm. And now from the S&D Group, Kader Arif. For yours, Kader. A szocialisták kapják meg a szót. Tisztelt biztos úr, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, röviden fogok fogalmazni, három rövid kérdésem lenne. Először is köszönöm, hogy megemlítette a nevemet, hiszen valóban egy jelentést készítettem egy idevágó témában, és együtt működtünk a jelenlevő politikai frakciókkal. Akkor a jelentés kapcsán megpróbáltuk figyelembe venni a bizottság feladatát, a bizottság szerepét, és megpróbáltunk valamilyen egyensúlyt találni, amely lehetővé teszi, hogy mindenki kivegye a részét ebből a munkából, ebből a jelentésből. Aztán ott van a Sitter jelentés. Két blokkot látunk a szavazást, szavazás előtt. Sajnos a frakciónk úgy érzi, hogy a holnapi álláspont, amely valószínűleg megszületik a néppárt és az ALDE egysége miatt, nem csak oda vezet, hogy a parlament szinte nem létezik ebben a jelentésben, hanem a bizottság pozícióját is gyengíti, hiszen véleményünk szerint a holnapi szavazás jobb pozíciót biztosít a tanács számára, azonban óvatosan kell eljárnunk, és oda kell figyelni a bizottságra, illetve az ipari lobbira is. Ezért tudni szeretném, hogy önnek mi a véleménye ebben a kérdésben, hiszen egy, egy kiegyensúlyozott helyzetet szeretnénk találni, kialakítani. Fontos szerintünk, hogy a bizottság is elmondhassa véleményét, méghozzá hangsúlyal, de sajnos úgy tűnik, hogy ennek pontosan az ellenkezője következik majd be. Aztán a második kérdésem nagyon sok érzelemről van szó, nagyon sok kötelezettségvállalásról. Mire is gondolok az arab országokra, a földközi tenger déli térségére. Sajnos úgy érzem, hogy mindig ugyanazt az álláspontot képviseljük, egy szabadkereskedelmi terület létrehozását, és már évekkel ezelőtt is született jelentés ebben a témában, azonban igazából semmilyen eredményre nem jutottunk egészen mostanáig, 2011-ig. Úgy tűnik, hogy most is ugyanezt a logikát követjük. A tárgyalások során az volt az érzésem, hogy ugyanazok a javaslatok születnek évről évre, ugyanaz a jelentés születik meg évről évre, legyen az a parlament, a tanács vagy a bizottság, bármely három intézmény tollából ugyanaz az irányvonal születik meg már ami a földközi tengertérségét illeti. Aztán a harmadik kérdésem, egy kicsit általánosabb jellegű kérdés, ez arra vonatkozik, hogy az Európai Unió meg megvédje az ipari ágazatot, illetve a munkahelyeket ezen a területen. Hiszen úgy érzem, hogy, hogy itt nem kellő a fellépésünk, figyelembe kell venni a szélső jobboldal véleményét, ez egy elég veszélyes álláspont, és nagyon nagy aggodalomnak kell hangot adnunk ebben a kérdésben. Szeretném látni, hogy milyen elképzelései vannak az ipar, illetve az ipari ágazat megvédése terén. Now the koordinátor, coordinator Kazak. Kazak úr. Merci beaucoup, monsieur le président. Köszönöm szépen, biztos úr. Elnök úr. Én is nagyon röviden fogok fogalmazni. Két-három rövid kérdésem lenne, amelyeket nagyon fontosnak tartok. Az első kérdés a GSP, GSP plusz, tehát az általános preferencia rendszer megváltoztatására vonatkozik. Vannak, akik aggódnak, például a Pakisztánnal megkötött megállapodás kapcsán. A pakisztáni nagykövet is erre vonatkozó megjegyzéseket tett. A, GSP rendszerhez való jogosultságra vonatkozó kritériumok kapcsán. Nem tudom, hogy itt a megállapodás kapcsán milyen véleménye van a biztos úr, és elképzelhetőnek tartja, hogy a jogosultsági kritériumokat javítani lehetne az általános preferencia rendszer esetében, és így konkrét eredményt érhetnénk el a megállapodás területén. Ez az első kérdésem. A második kérdésem, és visszatérnék Kederek kollégám kérdésére. Ez a bizottság földközi tengerrel való kapcsolatára, illetve a kötelezettségvállalásaira vonatkozik. A bizottság kimondja, hogy tárgyalásokat kíván folytatni azokkal az országokkal, ahol gazdasági és politikai reform zajlik jelenleg úgy gondolja-e, tehát biztos úr, hogy más országokkal is tárgyalásokat folytathatunk olyan országokkal, amelyek még eddig nem adtak egyértelmű jelet erre a politikai és általános reform folyamatra. Vagy pedig csak azokkal fogunk tárgyalni, akik jelenleg ebben a reform folyamatban vannak. Aztán a harmadik kérdés. A Japonna, Japánnal való tárgyalásokat érinti. Nagyon fontos kérdések merülnek itt föl. Én is csatlakoznék az előttem szólókhoz. Kicsit kiegyensúlyozott megközelítést várunk, egyértelmű jelzést a japán partnerek részéről, arra vonatkozóan, hogy milyen szintű kötelezettségvállalást mutatnak ők, illetve vállalunk mi. Nézzük, hogy a gépjárműipar, az elektronikai ipar kéréseit, igényeit figyelembe veszik-e majd, amikor tárgyalnak Japánnal. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Figelin Janik Sándó következik, szintén koordinátor. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, biztos úr. Én is rövid leszek, röviden fogok szólni, ugyanúgy, mint a kollégáim, Kader Arif. Igen, ez nem kerül semmibe nekem, egyetértek. Biztos úr, az előadásában volt egy olyan elem, amelyet igazából nem említett meg konkrétan, nem bontott ki, ez pedig a kereskedelmi kérdések, a kereskedelmi aspektus, és ezen belül a védelem az iparág, ipar megvédésére vonatkozik. A vitát, vitát folytattunk a bizottságban, és a védelmi eszközök területén megpróbáltunk valamilyen megállapodásra jutni, de sajnos ez kudarcot vállalt, kudarcba fulladt. Frenner kolléga részt vett ebben a folyamatban, és végül ez az egész téma kikerült a közbeszédből, a vitából, és aztán a bizottság legutóbbi közleményében azt olvashatjuk, és számunkra ez nagyon is helyes, hogy meg kell győződni arról, hogy igazságosan járunk el, és Európa minden eszközt felhasznál arra, hogy a nem tisztességes verseny ellen felvegye a harcot. Tehát azt látjuk, hogy minden eszközzel harcolni akarunk a nem igazságos verseny ellen, és aztán ott vannak a kereskedelmi védelmi eszközök reformja. Tehát ezt a két kérdést kell valahogy egyensúlyba hozni számomra, mint érdekelt számára ott vannak az, a dömpingellenes intézkedések, fölmerül a kérdés, hogy ezeket használhatjuk -e, ezeket tovább vihetjük-e, fejleszthetjük-e. Nos, számunkra a környezetvédelmi dömping kérdését fölvetni, mint kereskedelmi dömping kérdést, ez, ez rendkívül fontos. Azonban szeretnénk kicsit többet hallani arról, hogy milyen projektjei vannak ezen a területen, hogyan szeretné ezt a reformot kibontani, és hogyan lehet megvalósítani ezeket a célkitűzéseket, hogyan lesznek erre kielégítő pénzforrások. Második megjegyzés. Beszéltünk a plenárison a kereskedelem, illetve az változása kapcsolatos jelentésről, és akkor ön azt mondta, hogy egy klímafejezetet szeretne nyitni a kereskedelmen belül. Nem tudom, hogy ebben a kérdésben előrelépés történt-e már, illetve hogyan áll jelenleg a helyzet. Természetesen nagyon szeretnénk önnel együttműködni, hogyha erre lehetőség van. Robert Serdi is here. Thank you, Chairman. Uh, Elnök úr, köszönöm szépen. Üdvözlöm, biztos úr. <clears throat> Abból, amit elmondott, úgy tűnik, hogy gyakorlatilag a világon mindenkivel két oldalú tárgyalásokat folytatunk. Kérdezem, hogy az USA vajon netán ugyanígy bilaterálisan tárgyal az említett országokkal, vagy csak, netán csak az, USA, az Európai Unióról van szó. Beszélt az nyersanyag utánpótlás kérdéséről. Daniel Kaspari ha jól emlékszem, a ritka földfémekkel kapcsolatban vetett fel egy témát, vagy ritka ásványokkal kapcsolatban. Itt utalnék arra is, amit Janik Zsadó mondott, a dömping ellenes intézkedésekre gondolok. Janik, sajnos ugye a parlament támogatását nem tudtuk megszerezni a vonatkozó javaslatunkhoz, akkor a néppárt koordinátora voltam, leszavaztak bennünket. Bejelentem, hogy érdekel a téma, mert nagy mezőgazdasági közösséget képviselek, nevezetesen az Egyesült Királyságot. A, az, a, a ritka ásványi anyagok, illetve vegyületek kérdésében eh, kálium, illetve a nátrium az, ami különösen érdekel bennünket. Kérdés, hogy eh, a dömping ellenes jogszabályokat hogyan lehet eh, megvalósítani, a káliumot említeném Péter Mandelson, mikor bevezette a rendelkezést, akkor 100 font alatt volt tonnája. Most jelenleg 350 font per tonnánál tartunk. De igazából a világpiaci árszínvonal alatt kellene hozzájutnunk ezekhez az anyagokhoz. Kereskedelmi védőintézkedésekre volna szükség. Kazak illetve a pakisztáni helyzet vonatkozásában a GSP plusz helyzetéről szeretnék kérdezni. Köszönöm szépen, ez a GSP pluszról elnök. Köszönöm. Helmut Schulz. Danke, Frau Vorsitzender, danke. Köszönöm. Elnök úr, köszönöm a biztos úrnak is. Már számos dolog elhangzott a frakció koordinátorai szájából éppen ezért általánosabb kérdéseket fogok feltenni. Most nem a konkrét eh, megállapodásokkal kapcsolatban fogtad kérdezni. Tehát eh, igazából a legtöbb dolog, amit eddig kérdeztek, az megfelel az én kíváncsiságomnak is, <clears throat> és támogatni tudom. Itt a plénumban, itt az Európai Parlamentben el a szájfi jelentést, a sadó jelentést és a zirbe jelentést is elfogadtak elég nagy többséggel. Most engem az érdekelne, hogy a következő tárgyalásokon, vagy a folyó tárgyalásokon, vagy a munkatervükben a saját kezdeményezésű jelentéseiket hogyan veszik komolyan, és hogyan veszik figyelembe a munkájukban. Vagyis arról beszélek, hogy amit mi szakbizottságként, saját kezdeményezésű jelentésként készítünk. Ez fontos kritériumot jelent az Európai Unió kereskedelmi kapcsolatnak továbbfejlesztésében. Ez egy ilyen nagyon általános kérdés hiszen a munkaprogramról beszélünk, aztán persze ez továbbvezethető VTO, stb. stb. Nyilván ön nagyon optimistán, egy évvel ezelőtt már elmondta, vagy fél évvel ezelőtt elmondta, hogy mi történik a mai megjegyzésekkel összehasonlítva. Nagyon optimista volt fél évvel ezelőtt, és, és Kaspari kollégámmal osztom azt a véleményt, hogyha 2011-ben nem sikerül lezárni a tárgyalásokat, akkor felejtsük el Egyesült Államok beli választás, és akkor európai parlamenti választások, és majd utána kezdjük újra komolyan újra gombolni ezt a kabátot. Ez az én véleményem. Pakisztán szerepet játszott, Japán szerepet játszott. Milyen értelemben vannak megfontolások arra vonatkozóan, hogy új eszközöket alkalmazzanak az Európai Unió támogatását illetően veszélybe került, vagy szükséghelyzetbe került államokban, tehát természeti katasztrófa vagy baleset, mint Fukuya, Fukushima például, ahol nem a hagyományos eszközöket, kereskedelmi eszközöket kell alkalmazni, hanem sürgős intézkedésekre van szükség. Éppen a VTO mutatja meg ezt, hogy itt újfajta módon kell megközelíteni ezt a kérdést, és ez fontos szerephez juthat a bizottság munkájában az elkövetkező időkben, aztán MDG esetében mennyiben látja 2011-12-ben, hogy hogyan tudjuk az MDG-ket továbbfejleszteni a kereskedelmi politikában, méghozzá partnerségi kapcsolatok keretei között. Az epák mennyire játszanak fontos szerepet ebben. Ez nagyon fontos szerintem tényleg, hogy Alapvetően nézzük meg a kritériumokat, és engem még az érdekelne, hogy emberi jogi, munkajogi normák, gyermekmunka adott esetben, tehát emberi jogi kérdések értékeljék, ha már lezárt vagy éppen folyó tárgyalásokon. Végül pedig az IPR-okkal kapcsolatban, az IPR-ekkel kapcsolatban csak annyit, hogy ez a jövőben is súlypont lesz majd 2011-2012. A Dartmouth kollega következik. Köszönöm. Három nagyon ropogós, friss kérdést tennék fel. Ez újdonságnak számítanak az a szándékunk, hogy inkább információhoz jussunk, nem valamilyen kérdésre világítunk rá. Első, a bizottságnak van-e olyan terve, hogy egyszerűsítse a jelenlegi ö, ö, drága és nehézkes kereskedelmi védelmi eljárásokat, hogy a kis és középvállalkozások ugye jobban tudják védeni magukat a kereskedelmi folyamatban. A másik kérdésem a közleményükben említik, hogy ideiglenesen költeztik át a harmadik országok állampolgárait. Itt különféle feltételekhez van ez kötve. Szíveskedjen elmondani, hogy milyen feltételekről van itt szó. Végezetül pedig a bizottság általánosságban, és különösen a kereskedelmi bizottság óhajtja-e enyhíteni a szabályozási terheket, mert hiszen ez nagyon megnehezíti a versenyképességet. A, a világméretű termelésben egyre nagyobb részt képviselnek a fejlődő országok, E, ezeknek a vállalatai tulajdonképpen nem alanyai azoknak a szabályozási rendelkezéseknek, mint az EU tagországai elnök. Csupán néhány percünk maradt. Igen, igen, igen, uram, jut ideje majd a válaszra. A kérdések idejét mondom, rövidesen lejár az ideje a kérdéseknek. a bizottság többi tagját, aki felszól, kérem, hogy a lehető legrövidebbre fogják a mondandóikat. Az EPP képviselője. Köszönöm szépen. Jó pár kérdés már elhangzott a saját kérdéseim közül, ezért pusztán annyit szeretnék mondani, hogy én is a földközi tenger térségét szeretném hangsúlyozni. Ahogyan tudja, a adaptációra, kiigazításra van szükség a gazdasági tevékenységeink területén, hiszen a földközi tenger térsége, illetve Japán térsége nagyon nehéz kihívásokat támaszt. Ezen mell, emellett március 8-án közlemény született márciusban a bizottságtól, illetve a tanástól is, egy gyors, valós stratégia felállítását követelve. Sajnos a március 30-ai anyag, amely ezt követte, csalódást okoz, hiszen semmi konkrétumot nem tartalmaz. Én is úgy gondolom, ahogyan Katararif kollégám, nem szabad az eddig elkövetett hibákat megismételni. Jelenleg történelmi fordulópontnál portfólióponton vagyunk ebben a régióban, Európának ki kell vennie a részét ebből, ezekből az eseményekből. Szeretném látni, hogy biztos úr milyen konkrét lépéseket irányozna elő, és esetleg a pán-euromediterrán kérdése is konkrétabb válaszokat adhatna. Jó lenne, hogyha kicsit részletesebben hallanánk ezekről a kérdésekről, hiszen az európai piac egy nagyon is nyitott piac, néha azt is mondhatjuk, hogy túlságosan nyitott, és bárni biztossal bizonyára a tárgyalásokat folytat ebben a témában. Szeretném tudni, hogy mikor indítják meg a tárgyalásokat, mikor várhatjuk a javaslatot, tehát egy-két konkrét elemet szeretnék hallani erről a fontos kérdésről, ami pedig a kereskedelmi védelmi kérdéseket illeti valóban nagyon nehéz tárgyalást folytattunk Mendelszon biztos úrral. Az eszközök reformja, illetve a kereskedelmi védelmi kérdések valóban egy nagyon nehéz területről van szó, erre vonatkozóan is egy kicsit többet szeretnék hallani. Köszönöm, Christopher Fjellner következik. Nagyon ö, röviden. Én is olyan röviden fogok fogalmazni, mint Riff és Zsadó kollégáim. De viccet félretélve, tényleg megpróbálok rövidre fogni a kérdésemet. Észak-Afrika kérdésében egyetértek Rüff kollégával, bár ugye nem értünk minden, mindig mindenben egyet. Azt hiszem, hogy már elég régóta részesei vagyunk ennek a folyamatnak, figyelemmel követjük azt, megpróbálunk jobb kereskedelmi körülményeket kialakítani, a régió és Európa között, ezek nem jártak mindig sikerrel. Nem tudom, hogy nem jött -e el annak az ideje, hogy újra gondoljuk ezt a megközelítést, ezt a hozzáállást. Kazak úr is említette, hogy esetleg ezeket a külön, külön országokat külön kellene kezelni. Ott van például Marokkó, vagy Egyiptom, Tunézia. Lehet, hogy, hogy különbséget kellene tenni ezek között az országok között hiszen ott vannak például a nyugat-balkáni országokkal szerzett tapasztalataink, például a palesztin térséggel fenntartott kapcsolatokra is gondolok. Tehát lehet, hogy itt egy kicsit különbözőképpen kellene kezelni ezeket a különböző országokat. Nem tudom, hogy mi a véleménye erről. Ezen kívül ott van, a, ott van a Japán témájában kiadott tanácsi következtetés, ezt nagyon érdekesnek tartom, és remélem, hogy hajlandó lesz majd ezekről a bonyolult kérdésekről beszélni a jövőbeli kereskedelmi megállapodások keretében. Azt hiszem, hogy a japánok inkább a nem vámjellegű eszközökre összpontosítanak, illetve ott van a nukleáris probléma kérdése is, de minden esetre a jövőbeli tárgyalások során ezekre a kérdésekre ki kellene térni. Maria Sarnes következik, röviden reméljük. Euh, merci beaucoup. Moi, je crois que c'est extrêmement Köszönöm szépen. Azt hiszem nagyon fontos megérteni azt, hogy a kereskedelmi politika nem lárpullár, nem egy buborék, hanem a valós gazdaságot szolgálja. Hogyan lehetne a KKV-k életét eh, egyszerűbbé tenni, különösen azok, azokét, akik exportálnak. Aztán ott van Észak-Afrika kérdése. Azt hiszem döntést kell hoznunk, például a mezőgazdasági támogatások témájában. Ott van a mezőgazdasági termelés problematikája Dél-Európában. Nem csak ezzel kell foglalkoznunk, hanem azt hiszem, hogy minden kihívást bele kell tenni a mérleg serpenyőibe. Valóban mélyreható választ, választ várnék a bizottság részéről a reciprocitás témájában, a Bicse Bárnyé biztos úrral már beszéltünk erről, szeretnénk hallani, hogy mi is ennek a filozófiája, de erről már általánoságban hallottunk, most mérehatóbb elemekre lennék kíváncsi. A harmadik kérdésem, hogyan állnak a tárgyalások a kereskedelemi megállapodások témájában? illetve az Indával, Indiával való export megállapodásokban, és az egész régióval hogyan állnak a tárgyalások. Köszönöm szépen. Végül új kollégánk. Marsi, bocsánat, nem emlékszem még a nevére, elnézést kérek. Köszönöm a szót. Három kérdés a bizottos úr számára a munkaprogrammal kapcsolatban. Első, Pakisztán 8 hónappal a tragikus áradások után vagyunk, millió számra semmisültek meg az otthonok, ez emberek élete veszett oda. Kérdezem, hogy hol vagyunk, mert úgy tűnik, hogy a segélyek nem igazán mennek előre. Kérdés a bizottsághoz, vajon létezik-e egy úgynevezett B terv, mert hiszen most azt látjuk, hogy egy másodlagos élelmiszer hiány alakul ki az újabb áradások következtében. De ennek ezen kívül ugye hozzá kéne jutatni a gazdákat a mezőgazdasági felszerelésekhez, vetőmagokhoz, berendezésekhez, hiszen a vetés időszaka közeledik, Második kérdés, ez is kritikus, élelmiszerrel kapcsolatos, Pakisztánnal kapcsolatos. A bizottságnak az a szándéka, hogy csináljon valamit, hogy az élelmiszer kereskedelme kapcsolatos spekulációt letörje, mert hiszen a kereskedelem az élelmiszeripari kereskedelem 70-80 százaléka becslések szerint kimondottan spekulatív a Barclay Bank 350 millió fontot realizál majd e, élelmiszer spekuláció kapcsán. Az euró-mediterrán szabadkereskedelmi övezettel kapcsolatban ott is tudjuk, hogy tragikus a, e, tragikus a helyzet E, talán itt lenne az ideje, hogy az oda vonatkozó szabadkereskedelmi megállapodást átgondoljuk, illetve újra gondoljuk. E, két milliónál is több e, állás került veszélybe, elnök. Hát nem tudom, hogy önnek a rövid kérdés ugyanazt jelenti-e, mint nekem. Akkor biztos úr 15 perc van a válaszra, több kérdés is volna, de sajnos több időnk nem áll rendelkezésre. Uh, Köszönöm, de hogyha korlátozza a felszólalásomat, 15 percre az megkönnyíti az életemet, mert hiszen e- ekkor csupán e-, egy mondatom jut minden egyes felvetett kérdésre. A kollégák persze nem ezt kérték tőlem, szeretnék alapos lenni, szeretnék előre tekinteni, de igyekszem valóban, megteszem azt, amit tőlem telik, remélem majd meglátják. Japán. A kérdést van Bálen, Kaspari és egyéb eh, felszólalók eh, intézték hozzám, látták, hogy a tanácsi következtetésekben hogyan fogalmaztunk, mi került bele. Jelenleg ezen munkálkodunk Japánnal. Mi a gond? Az utolsó csúcs után létrehoztunk egy magas szintű munkacsoportot. Ez az átfogó kereskedelmi kapcsolatokon dolgozik Japán és az EU között itt az a pont, hogy nem van sok nem tarifális kereskedelmi korlát. Egyértelműen megmondtuk nekik, hogy a tárgyalások kezdete előtt elvárjuk, hogy tegyenek erőfeszítéseket az ilyen nem tarifális akadályok elhárítása érdekében. Őszintén meg kell mondani, hogy dolgoznak a kérdésen, de eddig korlátozott eredmények születtek csak. 27 ilyen nem tarifális kereskedelmi akadály létezik. Ebből mindösszesen háromra született valamiféle megoldási javaslat. A következő csúcs találkozó, ha jól emlékszem, május 26-án lesz Brüsszelben. A japán féllel folytatjuk a témával kapcsolatos megbeszéléseket, aktívan fogunk tárgyalni a bizottság részéről. a tanács soros elnökségével együttesen végezik a munkánkat, dolgoznak a témán, tehát a japánok. A tárgyalások megkezdése anélkül, hogy látnánk, hogy a tárgyalások hova vezetnek, Eh, ha nem látjuk azt, hogy felkészültek a nem tarifális kereskedelmi akadályok elhárítására. Hát szóval ilyen alapon nem tudom, hogy milyen értelme van ennek az egésznek. Persze, ugye eh, jelzéseket kellene kapnunk a másik féltől, hogy eh, hajlandók elmozdítani, el, elhárítani ezeket a nem tarifális akadályokat hogy, hogy úgy mondjam, nagyon prudens a megközelítésük, tehát többet várunk el a japán féltől. Kaspari úr, ugye hosszabb távú szemléletről kérdezett. Sok minden múlik azon, hogy Dohában mi történik. E pillanatban nincs sok okunk a derülátásra, mert egyértelműen padhelyzetben van, reméljük, hogy ezt meg ezen dolgozunk. Minden fontos érdekelt félnek javaslatokat tettünk, de mondjuk úgy, hogy a tárgyaló pozíciók között nagyon nagyok a távolságok. De hát a Doha ugye a következő tíz év fontos építőköve. Hogyha ez nem működik, akkor meg kell vizsgálnunk, hogy létezik egy B B verzió. Elkezdtünk már azon gondolkodni, hogy mi következik, hogy mi legyen a kereskedelemmel kapcsolatos következő lépés. Egy kicsit félhomályban tapogatózunk, igazából senki nem tudja, hogy hova jutunk. Az a benyomása, hogy nem is akarja tudni senki. A tekkel kapcsolatban jó a jó a haladás. Az immobilitással kapcsolatban kialakult egy, egyfajta útterv a mi ipari ágazatunk, illetve az USA ipari ágazatai között. Szerintem itt ezen a területen jelentős előrehaladást tapasztalhatunk. Karer Arif úr. Mi a helyzet a kínai témával kapcsolatban? A magas szintű gazdasági párbeszéd hova jutott? Nos, azt látjuk, hogy ha az ember a legmagasabb operatív szinten tárgyal, ez a gazdasági párbeszéd az USA-ban és az EU-ban ugyanazt látjuk. Hogyha ezen a szinten tárgyalunk, akkor bizony van ráhatásunk arra, hogy mik történnek az adott országban. Tavaly például a saját innovációk kérdésével kapcsolatban sikerült leállítanunk a folyamatokat. De itt az ICAS címszava alatt újra kezdődik a folyamat, tehát hm, igazából nem egy egyszerű ezzel a partnerrel sakkot játszani. Nagyon is bonyolult a játszma, a sajtó jelentés. Szerintem az Európai Parlament számára fontos lenne illetve hát itt kellene eldönteni a parlamentben, hogy eh, a vitáit és szavazását úgy szervezzék meg, hogy továbbra is eh, lehetséges legyen eh, egyetértésre jutni első olvasatban. Hogyha önök kétszer akarnak olvasni, az nyilván az önök döntése, de a végső szavazást szerintem most kellene megtenni, meg kell vizsgálni, hogy a sajtó jelentésnél milyen módosítók vannak, mi is nézzük, önök is megnézik, elképzelhető, hogy ha a módosítókra a parlament szavazott, akkor elkészítjük a, az új változatot. Itt egyeztetésre kell sort keríteni, és ezok után jöhet a végső szavazás. Nyilván önök fognak ez ügyben dönteni de úgy gondolom, hogy az egyetértést könnyebben elérhetnénk, hogyha első olvasatban meg lehetne szavazni ezt az anyagot. Nagyon sok kérdést kaptunk az arab tavasz, Észak-Afrika földközi tenger térségére vonatkozóan. Először is el kell, hogy mondjam, hogy már elég sok megállapodás született ezekkel az országokkal. Azt hiszem, hogy ami az árucikkeket illeti elég sok megállapodás született már, még hátra van a mezőgazdaság, illetve a szolgáltatások térkése, területe, illetve a dél-dél tengely. Először is a mezőgazdaság. Nos, a Marokkóval már született megállapodás, olyan országról van szó, amely már ö, nagy fejleményeket mutatott, ki kell mondani azt, hogy mintegy 30 milliós euróról beszélünk, tehát ennyi a kereskedelmi forgalom, különösen paradicsomról van szó. Véleményem szerint könnyen paradicsomot termelni Marokkóban, mint Brüsszelben. Tehát egy kicsit tényleg erről van szó. Protekcionisták vagyunk, de nem lehet egyrésztről azt kérni, hogy tegyenek többet, másik oldalról pedig protekcionistának lennünk. Tehát itt döntenünk kell nekünk magunknak is. Ez azt jelenti, hogy tárgyalnunk kell, alá kell írni ezeket a megállapodásokat, mégse tudjuk ratifikálni ezeket azért, mert vannak olyan tagállamok, amelyek vétóval élnek. Aztán nagy körű nyitás is el lehetne képzelni a mezőgazdaság területén de nem tudom, hogy az Európa érdekeit szolgálná-e. Két olyan ágazat van, amely esetében komoly problémákkal kell szembenéznünk. Az egyik a zöldségtermesztés, a zöldségkereskedelem témája. És itt a parlamenttől egy nagy nyitást várunk, tehát a saját piacunk megnyitására van szükség. De igen, igen, legalábbis olyan piacok felé, amelyek, amelyek minket nem akadályoznak. Fontos, hogy ezeket konkrétan azonosítsuk. Aztán természetesen ott van a szolgáltatások területe, itt két megállapítással élnék. Az első, egyáltalán nem könnyű tárgyalni egy országgal akkor, amikor még nem álltak föl a megfelelő intézmények, nincs eh, intézményi háttér. Tehát nagyon nehéz eh, lépéseket előirányozni és valós tárgyalásokat folytatni. Ehhez először megfelelő intézményi infrastruktúrára van szükség, illetve demokratikus kormányra, hiszen így tudunk csak tárgyalni ezekkel az országokkal. Azt hiszem tehát, hogy eh, ezen a területen kis türelemre van szükség. Második megjegyzés. Nem szabad alábecsülni azt, hogy ezek az országok vonakodnak attól, hogy a szolgáltatások területén megnyissák eh, piacaikat. Például Brüsszel-Marokkó megállapodásra gondolok, és azt hiszem, hogy ezen a területen kevesebb elvárást kellene támasztani a Brüsszelnek a szolgáltatási ágazatban. Például Marokkótól ugyanazt várjuk el, mint amit az amerikaiaktól, de hát itt azért van különbség, hiszen Marokkó sokkal közelebb van hozzánk, mint az Egyesült Államok. Tehát azt hiszem, hogy kicsit kis realizmusra van szükség. Harmadik megjegyzés, a dél-dél tárgyalások. Több kísérlet született a múltban a barcelonai folyamat keretében, illetve az Euromediterrán Unió kezdeményezés keretében, de nagyon kevés eredménnyel jártak ezek, mert ezek az országok bizony nem mutatnak nagy hajlandóságot erre, és aztán jött az egész ö, ö, arab tavasz. Mégis ez a dél-dél tengely rendkívül fontos, ezen országok számára. Aztán most ott van a, a háború, a forradalom és a Szaharától délre eső térségek problematikája is. Jó pár kérdést kaptam. A Mise Bárnyéval közösen kialakítandó projektre vonatkozóan egyetértünk, egyetértünk abban, hogy ennek a projektnek milyen körvonalat kell adni, és azt hiszem, hogy a következő alkalommal ezt majd a kollégium, a testület elé terjeszthetjük. Megtárgyalhatják, fontolóra vehetik majd ezeket. Mise Bányi és közöttem nincsenek nézeteltérések, megállapodás született, de természetesen majd a bizottság mint testület fog döntést hozni ebben a témában. Ami a GSP-t, az általános preferencia rendszert illeti, készen áll a javaslatunk ezen a területen is, és azt hiszem, hogy a májusi második gyűlésünkre, második ülésünkre napirendre is tűztük ezt a kérdést. Egy elég szelektív rendszerről van szó, szelektívabb rendszerről, mint az eddigi, és egy 50 százalékos csökkenést szeretnénk látni, tehát konkrét, konkrétumabbak, illetve szigorúbbak lennének a jogosultsági kritériumok. Ezeket önök elé tárjuk majd, lehetőség nyílik majd a vitára, és alaposan megvizsgálhatjuk majd ezeket a kérdéseket. Zsadó úr, nem szeretnék javaslatot nyújtani a kereskedelmi védelmi eszközökre vonatkozóan, tehát a TDI-okra gondolok. Mendelssohn úr neve elhangzott többször, és valóban kicsit enyhébb javaslatokat nyújtott be. Véleményem szerint nem szabad Mendelzon úrat felhozni, mint érvet, hiszen ez nem lenne teljesen jó vagy etikus, hogyha javaslatot tennék, akkor két szélsőség születne. Ugye ott ott van a Mendelssohn javaslat és az önök teljesen ellentétes javaslata, tehát ez a jelenlegi helyzet, azt hiszem, hogy eb, ilyen körülmények között nem szeretnék én javaslatot tenni. Hozzá, hozzászóló. Nem volt itt semmilyen félreértés, kétértelműség. Az volt a célja Mendelssohn úrnak, hogy, hogy gyengítse a jelenlegi helyzeten, tehát valóban inkább negatív konnotációban került szóba a neve. Biztos úr? Igen. Gondolom, hogy az önök álláspontja még mindig ugyanaz, mint ami eddig volt, és másoknak is mindig ugyanaz az álláspontjuk. Ilyen hosszú vita után ebben a helyzetben találjuk magunkat. Donc, euh, je ne vois pas que je ne vois pas le, le, le résultat. Igen, tehát nem látom, hogy milyen eredményt várhatunk ebből, ebből a vitából, de már nem ez az első alkalom, amikor azt mondom, hogy, hogy semmilyen egyáltalán nem áll szándékomba az, hogy ezen a területen valamilyen konkrét javaslattal szolgáljak. Ami az éghajlatváltozási kérdéseket illeti, Zsádó úr, ön, ön is tudja, hogy az antidömping kérdéseket a WTO nem említi a külön megemlített területeken, tehát először is a WTO szabályait kell megváltoztatni. Sturdy úr, az Egyesült Államok kiveszi a részét egy kétoldalú megállapodásból, tárgyalásból, tehát van-e kétoldalú tárgyalás, folynak-e ilyen tárgyalások az Egyesült Államokkal? a csendes óceáni országokkal, Chile, ázsiai országok és más csendes óceáni országok közösen vesznek részt ebben a folyamatban, megpróbálnak valamilyen konkrét eredményt fölmutatni. Azt mondhatom, hogy esetleges alternatívát jelenthet ez Doha, Dohával szemben de nem hiszem, hogy túlságosan széleskörű bilaterális menetrenddel rendelkeznénk. A Koreával, Kolumbiával és Panamával vannak kétoldalú megállapodásaink, de ezeket még eddig nem terjesztettük be a parlament elé ratifikáció céljából. Önök is nagyon jól tudják, hogy Korea a koreai megállapodást ratifikációra szerettük volna bocsátani, de a parlament ben nem kapott, nem kapott többségi szavazatot, és ezért külön nem tárgyalják ezt az országot, hanem csak együtt a többieket. Hát nem tudom, hogy ez a kérdés hogyan fog alakulni a jövőben. Ami a dömpingellenes lépéseket illeti, a káliumkarbonátra vonatkozóan. Nos, itt nem tudom, nem, nem vagyok tisztában a, a konkrét háttérinformációkkal, majd utána nézek, az általános kritériumok érvényesek, a dömpingellenes fellépések területén természetesen az érintett országok véleménye, illetve az árképzés nagyon fontos kérdések. Sajnos a konkrétan nem tudok választ adni a kérdésére. Aztán Pakisztán. Tudják, hogy született, ön is tudja, hogy született javaslat Pakisztánra vonatkozóan. Azonban a WTO engedélyére van szükség ezen a területen. Próbáltunk valamilyen eredményt elérni a WTO-ban, és aktívan folynak a tárgyalások ezen cél érdekében. Csak rövid határidővel léphetünk fel ezen a területen, tehát Pakisztánnal kapcsolatban csak így járhatunk el. Természetesen lehet a a legnagyobb kedvezmény elvét érvényesíteni. Lehetne a GSP rendszert alkalmazni, de akkor ugye meg kell várnunk az új rendszert, hiszen a parlament azon a véleményen van, hogy most nem lehet a, a jelenlegi rendszert megváltoztatni. Úgyhogy a VTO engedélyére várunk, itt most nem szeretnék részletekbe bocsátkozni, de aktívan dolgozunk azon, hogy valamilyen eredmény sikerüljön fölmutatni. És eddig még nem halt meg a remény. To incorporate Sotur hogy beépítjük-e a parlament által megszavazott jelentéseket. Igen, illendő módon ezeket figyelembe vesszük, ennek alapján egy javaslatot készítünk, ez többség döntése alapján kerül elfogadásra, ezt újra át kell néznünk, hiszen ebből kiderül, hogy a parlament hogyan gondolkodik az adott témakörökről. Számomra az a fontos, hogy a parlamentben megkapjuk a többségi, többségi támogatást. Ugyancsak említette. Pakisztán témáját. A bizottságban folyik egyfajta elmélkedés arról, hogy ki tudunk-e fejleszteni egy olyan eszközt, amelynek révén kereskedelmi intézkedéseket tudnánk foganatosítani nemzeti tragédiák után. Nagyon komplikált témáról van szó, bizottsági szinten szívesen beszélek erről tovább önökkel vannak, akik nagyon ellenzik ezt, mások meg úgy hagynák, hogy ez megtörténjen. Hát a nemzeti katasztrófa. Ugye ez egy fontos, illetve hát ehhez a vto nak az engedélye, hogy a hozzájárulása kellene, de mindenképpen vizsgálódunk, nézelődünk, hogy egy ilyenfajta eszközt meg lehetne oldani. Én szellemi tulajdonjogok igen, e, ez az egyik. E, ez, ez az egyik e, kiemelt terület, erre különösen odafigyelünk. Hiszünk abban, hogy a mi gazdaságunk szempontjából a szellemi tulajdonjogok kiemelten fontosak. Dakmut hogy eh, a kereskedelmi védelmi intézkedéseket lehet -e egyszerűsíteni. Próbáljuk. Én úgy gondolom, hogy Szajfi, illetve Zsadó urak, illetve hölgy között valahol középen vagyok a saját nézeteimmel. a MOCFOR-ral kapcsolatban bilaterális alapon próbálunk előrelépni, ez például Indiával indult be, de a tagállamokkal is tárgyalunk, mert végső soron a tagállamok kezében van a dolog, nem a bizottság az, amelyik ilyenfajta kötelezettségeket felvállalhat. Mindig a tagállamok a lényegiek. Valóban igazuk van a szabályozási terhekkel kapcsolatban, a bürokráciával kapcsolatban, azonban ez inkább egy másik bizottságnak a területe, nem a saját feladatkörömbe tartozik, és egyébként nagyon nehéz a problémát megoldani. Szaifi asszony, a származási helyjel kapcsolatos kérdés, ugye van nekünk egy megoldásunk, mert az egyezményt múlt hónapban fogadták el az egyezményt a tagállamok, Eh, Koszovó státuszával kapcsolatban volt egy probléma, most újra eh, eh, nyitottuk a tárgyalásokat, hogy itt is alkalmazni kelljen a származási, illetve az eredet helyére vonatkozó szabályokat. Aztán egyet, ért, egyet értettünk egy, egy egyszerű megoldásban. Madame de Sarnes asszonynak válaszolnék. Észak-Afrika, mezőgazdaság, Bárnyi úr tevékenysége, illetve Indiával hogy állunk. Hát jelen, jelentős előrehaladást értünk el, de számos nehéz, trükkös kérdés van még előttünk, amelyet meg kell oldanunk majd. Például a gépjárművek kérdése. Ez Európa számára nagyon fontos, hogy hogyan csökkentjük a tarifákat, mennyi idő kell ehhez, miféle járművekről van szó. Aztán ott van a fejezet, ami a bor és a töményszeszesítőlakra vonatkozik. Tehát három vagy négy nagyon bonyolult kérdés van nyitva Indiával kapcsolatban, de szerintem egy ilyen tárgyalásnál ez normálisnak minősíthető. A magas szintű tisztségviselők múlt pénteken találkoztak egymással, és egyértelmű, hogy az indiai fél részéről is megvan a politikai akarat arra, hogy néhány hónapon belül eredmények születhessenek Úgyhogy a tárgyások lezárásához megvan az akarat, azonban vannak bonyolult kérdések, amelyeket meg kell oldanunk. Mr. Murphy, um, on Pakistan and North Africa. Murphy úr Pakisztán és Észak-Afrika kapcsán, ugye elmondtam a véleményemet, azt mondta, hogy az élelmiszerpiac 70-80%-a spekulatív alapon alakul. Én, én másképpen értelmezem a piacokat, mint ön. Ez talán azért van, mert politikailag különböznek a nézeteink. Hogyha csak spekulációról volna szó, akkor azt hiszem nem látnánk nagy beruházásokat az élelmiszer termelésben. Ez évről évre növekszik hát a kapitalisták nem buták, hát nem ruháznak be e, olyasmibe, ami majd veszteséget produkál a jövőben. Azt akarják, hogy a beruházott pénz ugye minél e, gyorsabban fialjon. 70-80 százalék, e, vagy inkább 90 százalék is az élelmiszer, élelmiszer iránti kereslet növekedése de talán e, ezt inkább tartsuk meg magunk között, mert nem tudom önt meggyőzni erről. Elnök, köszönöm, biztos úr. Remélem, hogy elegendő volt az adott idő a válaszokra. Köszönöm, hogy kicsit hosszabban tartózkodott körünkben. Köszönöm, hogy ennyire őszinte és nyitott volt. És most e, valóban jobban látjuk, e, hogy a kereskedelempolitika politika egyes kérdései hogyan állnak. Köszönjük. Merci beaucoup. Let's uh, resume our... Elnök, kollégák, folytassuk a munkát. A hatos téma tárgyalása következik. Megvizsgáljuk az új európai kereskedelmi politika az Európa 2020 stratégia keretében jelentés előadónk Daniel Kasperi nem kevesebb, mint 214 módosító érkezett be, de most megadom a szót az előadónknak, hogy tájékoztasson arról, hogy, hogy ön hogyan látja a módosítókat, és hogyan akarja kezelni ezeket. Kasperi úr, öni a szó. Igen, tisztelt elnök úr, kedves kollégák, először is köszönöm szépen a sok módosító indítványt, amit végig vettem az elmúlt napokban, feldolgoztam őket. Az a benyomásom, hogy a jelentés egyes részeivel kapcsolatban nincs túl nagy módosítási igény, tehát egyfajta konszenzus alakítható ki, viszont vannak módosító indítványok, amelyek részben vagy egészben megváltoztatnák a jelentést, és azt gondolom, hogy most a módosító indítványok tekintetében itt a szakbizottságban meg kell állapodnunk, vagy szavaznunk kell róla, hogy mi tulajdonképpen az elvi megközelítésünk két politikai frakció nyújtott be ilyen módosításokat, ezek inkább negatív dolgokat állítanak, a többi inkább egy olyan irányba mutat, amely azt vizsgálja, hogyan tudnánk jobb kereskedelmi stratégiát kialakítani, plusz aspektusokat beemelni. Örülnék, hogyha itt a mai napon a kollégák egy-egy dologra kitérnének, mik az összefüggések a módosító indítványaik körül, azt javaslom a következő heteket arra használjuk fel, hogy lehetőleg konszenzus találjunk, és a mai eszmecsere kezdetén az elődöknek a kollégáknak mindjárt azt szeretném javasolni, hogy ne májusban szavazzunk, hanem szálljunk rá több időt, ha van rá lehetőség júniusig. Egyszerűen miért? elmúlt két, vagy következő két hétben néhány kolléga nem lesz itt húsvét miatt, és egyéb ünnepnapok miatt. Ez azt jelenti, hogy egyetlen hetünk lenne arra, hogy megtaláljuk a kompromisszumokat, hogy tárgyaljunk. Komoly érdekem az, hogy kompromisszumokat és széles többséget teremtsünk, ezért azt javaslom, hogy szálljunk plusz időt erre ezért hálás lennék, hogyha nyíltan megbeszélnénk a kérdéseket a mai napon, és én kész vagyok, és konkrét szándékom az, hogy húsvét után az árnyék előadókkal és a módosítást előterjesztőkkel üljünk össze, és igyekezzünk konszenzust találni, ahol csak lehetséges. Tehát várom a mai eszmecserét, és előre örülök és hálás vagyok a módosítókért, ötletekért. Thank you. Köszönöm szépen, egyetértek. Valóban rövid az idő, adjunk magunknak egy kicsit hosszabb időt, hogy a lehető legjobb jelentések, vagy a leg, lehető legjobb jelentés szülessen. Az árnyék jelentéstevők is itt vannak. Kérik a szót? You may, not sure very much to, to say. Itt most nem túl sok mondani való van. A bizottság érdekében, illetve a parlament érdekében is. Ugye törekedtünk a a maximális konszenzusra. Vannak, ahol ez nem volt lehetséges, de hát igyekeztünk ezt e, e, megvalósítani. A szocialisták e, részéről e, benyújtott módosítók három vagy négy e, területre vonatkoznak, szakpolitikai koherenciát szeretnénk, ezeket össze, összhangba kell hozni a fejlesztési politikával, a 42-es és a 160-as módosítóra gondolok konkrétan, amelyet benyújtottam. E, a módosítóimban szeretném, hogyha a EU parlament, illetve a civil társadalom is jobban részt venne a, a kereskedelmi politikában. Aztán e, komolyabb gondot jelent a, a szellemi tulajdonjog kérdése. egyet egyetértek, hogy az innovációt és a, az új gazdaságot fel kell karolnunk. De hát itt a meglevő szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos rezsim, az a jogokról van szó, és itt a védelmet kell erősíteni. Tehát nem a meglevő szabályok végrehajtására kell elsősorban figyelmet szentelni, hanem ezeknek az erősítésére. Tehát legyünk ö, szigorúbbak például ö, a gyógyszerek területén, ez a 213-as módosító ö, generikus termékekkel kapcsolatos szolgáltatások területén. Ö, itt azt hiszem ö, mélyebbek az ideológiai ö, különbözőségek szerintem nem kéne nyomás alá helyzetni, nyomás alá helyezni a fejlődő országokat, hogy liberalizálják a szolgáltatási szektoraikat, mert akkor nem lehetne biztosítani a tisztességes és méltányos hozzáférést a közszolgáltatásokhoz. Nem akarnám ezt most tovább részletezni, elnök úr, majd a kollégákkal, árnyékjelentőstévékkel megbeszéljük külön. Köszönöm. Eh, Alde Maria Sarde, Sarnez. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Én is egyetértek Daniel Teszperival, és eh, azt hiszem, hogy egyetértünk eh, a kollégákkal. Nagyon fontos, hogy húsvét után az árnyékjelentéstevőkkel valóban megtaláljunk egy olyan időpontot, amely lehetőséget biztosít a kompromisszumok kialakítására. Nagyon fontos, hogy konszenzus szülesse, méghozzá lehető legszélesebb körű konszenzus, ahogy a kollégám is említette. A frakciónkban pontosan ezt szeretnénk elérni, ezért jó pár módosítót benyújtottam. Készen állok arra, hogy ezeket közösen megvizsgáljuk, hiszen közös érdekünk ez, közös érdeke Európának, a munkahelyteremtésnek, a termelésnek és minden különböző területnek az az érdeke, hogy meglegyen a széleskörű konszenzus. Thank you, Jan- Köszönöm. Janik Zsadó, Zöldek. Effectivement, on a déposé... Valóban, nagyon sok módosító javaslatot nyújtottunk be a jelentéshez, mert fontosnak tartjuk ezt a jelentést, és érdekes lesz majd megvizsgálni, a tárgyalásaink során, hogy milyen diagnóz, diagnózist állíthatunk föl, hogy hol állunk Európában, milyen a jelenlegi helyzet, hiszen úgy tűnik, hogy az Egyesült Államokkal szemben teret veszítünk, és van az is a feltörekvő országokkal szemben. Nagyon érdekes lenne megvitatni azt, hogy megállapítjuk ugye a versenyképesség elvesztését, a munkahelyek elvesztését, különösen a globalizáció tükrében, de aztán arra következtetésre jutunk, hogy, hogy továbbra is ugyanezt a rendszert kell folytatnunk, például a szolgáltatásokra gondolok. Van még egy kis előnyünk, tehát ugyanezt a liberalizációt szeretnénk folytatni, pedig azt látjuk, hogy a diagnózis kudarcot mutat, és egy más formájú liberalizációt kellene elgondolkodni. Tehát azt hiszem, hogy ez egy nagyon érdekes vitát vonhat maga után, hiszen amikor meghallgatjuk Dögut biztos urat a kereskedelemről, illetve liberál, kereskedelem liberalizálásáról, akkor azt látom, hogy pontosan ilyen jellegű vitára van szükség, azt kell megnézni, hogy a kereskedelmi stratégi, stratégiát milyen eh, ágazatokra, az offenzív, illetve a defenzív ágazatokra ö, kell összpontosítani. Véleményem szerint, ami hiányzik a jelentésből, az az iparpolitika, a gazdasági jövő, illetve a jelenlegi helyzet felmérése, hol vannak az erősségeink, és mit jelent ez az export szempontjából. És van még egy kérdés, amelyre nem tértünk ki, és amelyet nagyon fontosnak tartok. Sokat beszélünk az exportpolitikáról az Európai Unión belül, de azt látjuk, hogy az Európai Unión belül nagyon nehéz a kereskedelmi, a politikai különbségeket kezelni. Például Németország, Portugália, Franciaország és más országok között nagyok a különbségek. Nagyon nehezen tudják a stratégiáikat harmonizálni, illetve összefogni a nemzetközi piacon. Egyre több nehézséggel kell számolniuk a különböző nemzetközi kereskedelmi fórumokon, és nagyon nehéz egy közös európai kereskedelmi víziót, jövőképet felállítani. hiszen nagyon eltérő sebességű fejlődést tapasztalunk az Európai Unión belül, ezért nagyon örülök annak, hogy időt szánunk majd erre a vitára a következő hetekben. Köszönöm. Köszönöm. További észrevétel a GUE részéről. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak. A jelentés kezdeti szakaszáért. Egy sor módosítót mi is előterjesztettünk, és két súlypontot szeretnék kiemelni. Janik Sadó ezt kiemelte. Úgy gondolom, hogy egy abszolút átalakulás időszakában vagyunk, és hogyha gazdasági pénzügyi válságról beszélünk, akkor ez egy intern EU problematika is. A német exportorientáció természetesen más nemzetgazdaságok, tagállami nemzetgazdaságok exportjára negatív hatással van. Hogy tudjuk ezt kiegyensúlyozni, hogy tud egy EU stratégia kialakulni harmadik államokkal szemben ilyen körülmények között. Ezért elkezdtük végig gondolni, hogy hogyan tudunk a 2020-as kereskedelmi stratégia keretei között egy partnerségi megértést kialakítani, hogyan tudjuk ezt jobban kiemelni. Én nyitott vagyok a tárgyalások során, egyébként pedig ami a javaslatot illeti Kaspari úr részéről, hogy szálljunk rá időt, mert fontos a jelentés, hogy adott esetben beszéljünk erről, hogyan tudjuk ezt a sok javaslatot úgy összekovácsolni, hogy egy jó megközelítés alakuljon ki. A másik pedig a fejlesztési politika Hát ez egy erős téma nálunk, ettől sokat várunk, és a javaslatainkban is alapvető fontossággal van jelen. És ezt üzenetként bele kéne venni valahogy erőteljesebben. Tehát alapvetően megint csak azt mondjuk, hogy mi az, amit az EU 2020-as stratégia pluszban tud nyújtani a kereskedelem politikában, amikor a lényegi problémákat kívánjuk megoldani. Thank you. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm, nagyon rövid leszek. Egyet értek a kollégákkal. Átfogó kompromisszumot kell találnunk ezzel jelentéssel kapcsolatban. Ez egy stratégiai jelentés, hosszú távra néz előre, hosszú távon fontos lesz a mi parlamenti bizottság munkája szempontjából is csupán néhány módosításra térnék ki, amelyre felhívom a figyelmet. Különösen Kaspari úr figyelmét hívom ezt fel rá. Először is, ugye, párhuzamos tárgyalásokat kellene folytatni a partnereinkkel a Vám Unión belül az én jelentésem ugye a Törökországgal fenntartott kereskedelmi és gazdasági kapcsolatokról van szó, szól. Aztán Japán. Itt a természeti katasztrófák kapcsán különösen fontos, hogy a tárgyalásokat próbáljuk meg minél előbb tető alá hozni a biztos úr elmondta, hogy milyen kételjek vannak, ugye a nem tarifa jellegű kereskedelmi akadályok elhárítása, és így tovább. A, az EU külső szolgálatával kapcsolatos megfontolásoknál jobban egyensúlyba kéne hozni az anyagot, és a magam csoportja részéről a KKV-knek a versenyképessége, olyasmi, amit fontosnak tartunk. Ezt összhangba kell hozni azzal, hogy munkahelyeket kell teremteni, és támogatnunk kell az innovációkat. Ezek a főbb elemek. Biztos vagyok abban, hogy végül jó kompromisszumot találunk. Majd köszönöm a figyelmet. utolsó észrevételek az előadó részéről. Ja, geschätzte Kollegen, nochmal herzlichen Dank für die Beitrag. Nagy becsült kolléga, köszönöm szépen a hozzászólásokat. Azt javaslom, hogy igyekezni fogok a kollégák irodájával beszélni még a héten, hogy találjunk időpontokat és szánjuk rá a dolgokat valóban tehát idő legyen rá, és mm, kész vagyok megvitatni minden pontot, ahol konszenzusra juthatunk. Köszönöm szépen a mai vitát. Köszönöm. E, elképzelhető, hogy erről szavazhatunk júniusban itt a bizottságunkban? Igen. Rendben mondja az elnök. Point uh, seven. Hetes napi rendi pont következik a kettős felhasználású termékek kivételére, átadásra, közvetítésére és átszállításra vonatkozó közösségi ellenzési rendszer eh, kialakításáról szóló tanácsi rendet módosítása. Eh, a jelentés még nem készült el, amint tudják, eh, olyan termékekről és technológiáról van szó, amely polgári és katonai célra egyaránt alkalmazható. Van egy másik rendelet, amely a termékekre vonatkozik. Kérdés, hogy a nemzetközi export szabályozási rendszabályok hogyan alkalmazhatók erre. Itt a hagyományos fegyverek, eh, katonai termékek és technológiákról eh, van szó. Ennek a rendeletnek a 15-ös cikke eh, mondja, az egyes mellékletben szereplő kettős felhasználású termékek tehát azokkal a kötelezettségekkel és vállalásokkal, valamint azok módosításával összhangba kell aktualizálni, amelyeket a non-proliferációs rezsimek és export ellenőrzési megállapodások részeiként, vagy a vonatkozó nemzeti szerződések megerősítésével a tagállamok elfogadtak. Tehát vannak kötelezettségek, ennek eh, folytán ugye a mellékletet eh, muszáj módosítani. Ez nem a bizottság eh, tevékenységéből fakad, hanem egyéb fórumokon született döntések miatt vált szükségessé. Gondosan átnéztem a javaslat tartalmat, és megvizsgáltam, hogy ez hogyan kapcsolható a EU e, vívmányaihoz, valamint az exportszabályozási mechanizmusokhoz. Én úgy gondolom, hogy e, azt javaslom, hogy java, fogadjuk el módosítás nélkül a bizottság javaslatát. Ez egy technikai probléma, és a jelentés tervezete még nem készült el Én úgy gondolom, hogy a probléma kezelésének ez a legjobb módja. Itt nincs saját mélegelési jogkörünk szerintem. Számba kell vennünk a változtatásokat és a kötelezettségvállalásokat, amelyeket korábbi időben érvényesítettek tehát szerintem eh, tovább léphetünk eh, a szavazást. Az eredeti tervek szerint májusban tarthatnánk meg. Eh, megnyitom az eszmecserét, hogyha bárkinek észrevétele vagy kérdése volna a témával kapcsolatban. A bizottságnak adom meg a szót észrevételre. Paolo Garzati ő a szokásos vendégünk. Elnök úr, köszönöm szépen. Nem rablom el az idejét túlságosan. Ahogy mondta, valóban egy technikai rendeletről van szó. A, a rendszerek, amelyek, amelyekre hivatkozunk, ugye már konszolidálva vannak a tagállami jogrendben, tehát se az EU, sem a, a bizottság nem e, tud ebben e, részt vállalni. A jövőben azonban úgy gondoljuk, hogy e, a, ezt a konszolidáció, konszolidációt egy, egy részletesebb folyamatban kellene megvalósítani. A bizony, az Európai Bizottság már elkezdte nézni ezt a lehetőséget. Javaslatot dolgozunk ki arra, hogy az ilyen jellegű technikai módosítás az egyes mellékletben gyorsabban megvalósítható legyen, mert az exportőreink már e, e, nagyon várják, hogy tovább lépjünk, időigényes ez. Ez csupán információ volt, köszönöm, hogy ilyen határozottan és gyorsan előre tudtak lépni ebben az ügyben. Köszönöm. Elnök, köszönöm. A következő napokban a bizottságunk tagjai részére közreadom a jelentés tervezetét. Nyolcas napi rendi pont következik. A 2010 évi nemzetközi kakaó megalapodás Európai Unió által történő megkötéséről ennek is én vagyok a jelentéstevője. Márciusban találkoztunk utoljára, akkor már foglalkoztunk ezzel a dossziéval, beszéltünk a, a jelentős érdekelt felekkel, valamint a fő tárgyalóval is beszéltünk a bizottság részéről. az Európai Parlamentnek részt kell venni ebben a folyamatban, hiszen ez egy nemzetközi kereskedelmi megállapodás. A, a megállapodás aláírásra vár. Ö, 2010. október 1-től 2012. szeptember 30 ig áll nyitva. A bizottság felkéri a tanácsot, hogy az említett határideig fogadja el ezt a határozatot. Eddig azonban még nem kaptuk meg a tanácsnak a, a hivatalos reakcióját. E, a tanácsnak e, formálisan kell kérni a parlament jóváhagyását. Egyúttal ezt, a, ezt az anyagot egyébként egy munkadokumentumnak tekintjük. E, ezt is a lehető legrövidebb időn belül közreadjuk az önök számára. Utána megnyitjuk, hogy e, elmondhassák az észrevételeiket, és hát e, azért a visszajelzések alapján tovább dolgozunk az anyagon. Nem kell megismételni a korábban elhangzott észrevételeket a meghallgatás során ez néhány héttel ezelőtt volt. Itt most csupán szeretném eh, kiemelni, hogy a kakaó megállapodás eh, a Nemzetközi Kakaó Szervezet számára eh, megteremti a megfelelő feltételeket, hogy az Európai Unióval a kereskedelmi tevékenységet tovább fejleszik. az a felhatalmazásunk, hogy az importőrök és exportőrök között ugye elősegítsük a kereskedelmi tevékenységet a kakaó kereskedelem területén. Ez a kakaó megállapodás az Európai Uniós stratégiai, Európai Unió számára stratégiailag fontos, és különösen a kakaó ágazat számára nagyon jelentős. Rövid eszmecserét tudunk nyitni a témáról, ez is egy egyszerű kérdés. Nem hinném, hogy közöttünk jelentős nézetkülönbségek volnának. rövidesen ki tudjuk alakítani majd a, a jövő ütemtervét, illetve megnézhetjük, hogy a plenárisra mikor kerülhet ez. Elnök úr, köszönöm szépen. Nem akarom újra nyitni a vitát, de két kérdést hadd vesek fel. Az egyik, a kakaó termelésnél a munkaerő kérdése. Milyen munkaerőt használunk? Mint tudjuk, hogy a kakaót kis egységekben állítják elő, nagyon sokszor a, gyere, a családban található gyerekeket vonják be, hogy segítsenek a termesztésben. Ugyanakkor fiatalokat néha az akaratuk ellenére mozdítják el, mert hát ezzel is ugye pénzt keresnek a gyerekek. Szeretném hogyha itt valamiféle védelmet biztosítanánk, illetve hát, szociális védelmet a kakaó előállításához szükséges emberi munkaerő vonatkozásában. A másik dolog, amit szorosan figyeltünk, hát ez a elefántcsont parti fejlemények. Tudjuk, hogy ez az ország az egyik legjelentősebb kakaótermesztő Reméljük, hogy az események révén visszaáll a stabilitás, és újra nyílik a kakaópiac, és ennek folytán ugye megnyílik számukra az ország biztonságának és stabilitásának az útja. Köszönöm. Szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy ez egy nagyon fontos téma volt a korábbi tárgyalásaink során. Elizabeth Kastinger Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy a legutóbbi konzultáció és a vita a szakértőkkel valóban hm, sok mindenre rámutatott, hogy hogy is alakul a helyzet ezen a területen. Azt gondolom, hogy ez a megállapodás valóban rendkívül fontos mindenek előtt a legutóbbi megállapodás viszonyában látjuk, ez meg háromszorozódik, mert eh, nagyobb számú állam csatlakozik a megállapodáshoz. Talán csatlakoznék az előttem szólóhoz. A pillanatnyi politikai helyzet Elefántcsontpart ugye a 40%-kal a kokó legnagyobb exportőre, vagyis azt kell, hogy mondjam, a politikai helyzet rendkívül feszült. Mindenek előtt, ami az ottani mezőgazdasági üzemeket, a gazdaságokat illeti. Ön milyen ismeretekkel rendelkezik erről, vagy ezek az aktuális feszültségek, nyugtalanságok bevonásra kerülnek a megállapodás előkészítése során? Azt gondolom, hogy gyorsan kéne lépnünk, és meg kell tenni az összes fontos lépést, hogy ez a megállapodás valóban sikeres legyen, és jól záruljon. Köszönöm. Palatini úr eljött hozzá. Ja, bocsánat. Solc úr, ugye szó. Didn't watch the list. Uh, Nem figyeltem a felszólalók listáját, bocsánat, tessék, megadom a szót. I apologize uh, to Mr. Palatini. Kein Problem. Semmi gond. Én is csupán csatlakozni szeretnék az előttem szólókhoz. A meghallgatás és az eszmecsere is nagyon fontos volt. Nagyon különböző és fontos aspektusok jelentek meg, amelyek rámutatnak a megállapodás fontosságára, de másrészt arra is, hogy milyen problémákkal jár ez. Kiegészítésképpen két további szempontot engedjenek meg ezeket észszerű lenne figyelembe venni. Egyrészt azt kínálom, hogy az érdeklődő kollégáknak egy nagyon érdekes dokumentumfilmet tudok bemutatni, amit az osztrák tévé készített a német első csatornával a Elefántcsontpart gyermek munkájáról van szó, és hát rámutat arra, hogy az apró problémáktól, amiket legutóbb megvitattunk, elindulva elkerüljünk az általános problémákig, és a nagy cégek mit csinálnak, hogyan élnek vissza a konkrét gazdasági helyzettel, ami a jelenlegi politikai tendenciákat figyelembe véve parton nagyon konkrét politikai hatásokkal is jár. Egy második pont a WTO kapcsán, ahol a parlamenti képviselők voltak jelen, találkozhattam Bolívia képviselőivel, akik felhívták a figyelmet arra, hogy éppen Latin Amerikában Peru, Bolívia, Kolumbia, de Közép-Amerikára is ez vonatkozik. Nos, pillanatnyilag nagyon intenzív kutatás jelenik meg, hogy a kakaót a koka alternatívaként bevezessék vagyis a kakaót figyelembe veszik gazdasági tevékenységként, mindeddig ez nem terjedt el ott annyira, de ösztönzőt jelenthet a gazdák számára, hogy ne drogokat termesszenek. És gyakorlatilag így tudnak kimenekülni a maffia karmai közül, hogyha találnak megélhetést. Azt gondolom ez egy fontos aspektus, amit mindenképpen komolyan kellene vennünk. Köszönöm. Yes, I'm sure that uh, members, interested members will igen, bizonyára azok a képviselők, akiket ez a téma érdekel, nagyra értékelik majd a német televízió ezen adását. Nézzük, bizottság, Páratini úr, tessék, megadom a szót. Már a korábbi vitán is részt vett, ő a főtárgyalónk. Meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm képviselő urak és hölgyek, hogy ismét ezzel a megállapodással foglalkoznak. Részletekben beszámoltam már az előző meghallgatás alkalmával erről az anyagról, most egy-két tisztázást szeretnék eszközölni. Először is tisztázni kell, azt, hogy a hivatalos javaslat eddig még miért nem született meg, miért nem kapta meg ezt a parlament. Ahogyan már elmondtam, egy kis hivatalos korrekciót kellett tenni a szövegben az ENSZ szerződés értelmében. Ezt megtettük, és a tanács jogász nyelvészei foglalkoznak most a szöveggel. A következő hetekben előrelépést várunk, és hogyha a húsvéti szünet nem akasztja meg nagyon a dolgok menetét, akkor hamarosan önök is megkapják majd ezt a szöveget. Ami pedig a gyermekmunka kérdését illeti, természetesen ez egy nagyon súlyos probléma, és az új megállapodás keretében megpróbáltunk nagyon nagy hangsúlyt fektetni erre a kérdésre. Szinte lehetetlen az export tiltást bevenni a szövegbe záradékként, ami azon esetekben, ahol gyermekmunkára kerül sor. Mégis azt kell, hogy mondjam, nagy nehézséggel sikerült kialakítani a 42-es cikket, ez egy olyan záradék, amely az életmódra, illetve a munkakörülményekre utal, megfelelő szabványokat ír elő, eh, illetve előírja, hogy a különböző országok releváns jogszabályainak meg kell, hogy feleljenek ezek az országok, valamint a nemzetközi eh, munkakörülményi előírásoknak is. Tehát egy nemzetközi szervezetre utalunk, és ezek az országok a nemzetközi szervezettel hajlandóak együttműködni, és ide tartozik a gyermekmunka kérdése. A korábbi megállapodások kapcsán soha nem volt lehetőségünk arra, hogy ennyire, ennyire előre haladott folyamatnak örvendhessünk, tehát ennyire nagy eredményt érhessünk el. Úgyhogy rendkívül fontosnak tartom ezt a megállapodást. amely fenntarthatóbb gazdaságot szeretne kialakítani környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi szempontból is. Ami az elefántcsontpartot illeti, természetesen konkrét problémáról van szó. Március végén Londonban egy tanácskozáson vettem részt, mely, mely keretében az elefántcsontpart új képviselőt küldött, képviselőt, amelyet Katara elnök nevezett ki. Nyitottan álltak a tárgyalásokhoz, és azt mondhatom, hogy teljes nyitásról tettek tanúbizonyságot, a kötelezettségvállalásoknak eleget kívánnak tenni, minden tekintetben, pénzügyi tekintetben, és természetesen majd ennek meglátjuk a tanúbizonyságát. Úgy tűnik, hogy a elefántcsontpart lassan visszakerül majd abba a helyzetbe, hogy első számú exportőr legyen a világon a politikai fejlemények eredményeképpen. Ami a közép-amerikai, latin-amerikai országokat illeti, egyre fontosabb információ kaptunk. Vannak olyan országok, mint Bolívia, de mások is, mint Peru, akik kopogtatnak az ajtón, és azt remélhetjük, hogy hogy minél magasabb szintű részvételt tapasztalunk majd a kakaó exportőr országok részéről. Nos, tisztelt elnök úr, remélem, hogy sikerült minden kérdésére választ adnom, és rendelkezésére állok a továbbiakban is. Elnök, köszönöm szépen. Amint megszületik a megállapodás, létrehozzuk majd a menetrendet, a további eljárásrendet. És aláírhatjuk ezt a megállapodást. Köszönöm szépen! Ezzel lezárjuk a mai ülésünk nyílt részét, és Hamarosan megkezdődik a koordinátorokkal a zárt ülés, ezért azt kérem mindenkitől, aki nem jogosult arra, hogy maradjon a koordinátorok ülésén, hogy hagyja el a